annak érdekében, hogy megkezdhessük a szavazatmagyarázatot. Meg is kezdjük a szavazatmagyarázatot a Piri jelentésről. Austrevicius kollega kapja meg a szót. Elnök úr, megszavaztam ezt a jelentést, és szeretném megegyezni azt, hogy elfogadtuk már Törökországról egy állásfoglalást, azzal kapcsolatban, hogy volt egy tavaly júliusi megbukott katonai pucs, kifejeztük abban azt, hogy az Európai Unió stratégiai partnere Törökország, de aggódunk amiatt, hogy nem haladnak előre a dolgok, és azt kértük, hogy fagyasszák be a tárgyalásokat. Időközben a helyzet csak rosszabb lett, és egy önkény uralmat alakítanak ki. Továbbra is letartóztatások vannak, a referendum által alkotmányellenes változtatásokat vezettek be, és a médiát is cenzúrázzák. Úgy vélem, hogy a törökországi helyzet, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha a csomagot végrehajtják úgy, ahogy jelenlegi formájában tervezik, akkor fel kell függeszteni azonnal a csatlakozási tárgyalásokat és az előcsatlakozási eszközt is be kell szüntetni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Henen úr. Köszönöm szépen, alelnök úr. Visszatekintve az Európai Unió törökországi megközelítése nem működött túlságosan jól. A kezdetben már megmondhattuk volna, hogy a, a tagság e, nem lehet opció, másfajta módot kell találni, de azon mégis fenntartottuk a tagság ígéretét, amelyet soha nem akartunk teljesíteni. Érthető, hogy az elvetettség érzése hozzájárult a török helyzethez. Persze ez nem az Európai Unió hibája, ez a török belső dinamika eredménye. Nem lenne jobb, hogyha egy fenntartható és állandó megoldást találnánk, ahogy elismernénk Törökországot úgy, mint stratégiai partnerünket és szövetségesünket, elismernénk azt, hogy értéke van a szabad kereskedelemnek Törökországgal, de a tagságot elfelejtenénk. Lehet, hogy ez a fajta megoldás egy ilyen nagy ország, ami Törökország modell lehetne a többi szomszédos ország számára. Köszönöm szépen, Henen úr. Csambacki úr következik. Kedves kollégák, szeretnék gratulálni Piri asszonynak a jelentésének hangneméjéért. Jó lépést jelent ez a helyes irányba, ez a jelentés tökrözi az Európai Unió politikáit, de én nem szavaztam meg ezt a jelentést, mert ez a jelentés nem szól a, arról, hogy ezt a, a szekuláris országot egy vallási országgá kívánják átalakítani. Nekem nincs meg, nekem hiányzik ez a jelentésből. <coughs> Bulgári esetében is nem szabad, hogy megengedjék azt, hogy beavatkozzon Törökország a belső ügyekbe. Fel kell függeszteni a, a tárgyalásokat, nem lehet a szövetségesünk Törökország, ez egy iszlamizált diktatúra. Köszönöm szépen Dzsambacki kollégának, Zaborska kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két eh, módosítója és volt az ENFF F frakciónak, el kell ismerni a Törökországnak az örmény népírtást, és úgy gondolom, hogy a Hagia Szofiát is továbbra is múzeumként kell fenntartani, nem szabad ebből egy mecsetet csinálni. Törökországban aggasztó a helyzet, a legfontosabb az az, hogy folytassák a párbeszédet. Arra kell törekedni, hogy lássuk azt, hogy döntővel a kapcsolatok Törökország és az Európai Unió között. Emlékeztetni kell Törökországot a szerződésekre, ha visszaállt a eh, megfelelő hozzáállás, akkor az érzékenyebb témákkal is foglalkozhatnánk. Zaborska asszony, köszönjük. Kukán funzódik a jelentés szavazat, magyarázata következik, Ausztria Bicsius úr kezd itt is. Elnök úr, megszavaztam ezt a jelentést, amit a bizottság javaslat alapján tettünk. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztési eh, támogatásnak kell lennie a fő támogatási formának a fejlődő országok számára, a magánbefektetést Afrikában, illetve az EU-ban, a kelet, az EU keleti déli szomszédságában kell um, használni, és így a migrációt is keretek között lehet tartani. A migráció okait lehet megszüntetni a munkahelyteremtéssel, a KKV-kat lehet támogatni, és meg lehet könnyíteni az inkluzív növekedést. A fő előnye ennek a tervnek az az, hogy ez az új eszköz ez az EFSD alap és a garanciája hozzájárulva az Európai Beruházási Bankkal, ez az állami és magánbefektetéseket is vonzhatja, és csökkentheti a kockázatokat. Remélem, hogy ez megfelelő befektetést fog elérni, és eh, ez megfelelő technikai segítséget nyújt minden rászoruló országnak. Köszönöm szépen, és most pedig Köszönöm szépen, elnök úr. Igennel szavaztam, és szerettem volna hozzászólni egy olyan alap kapcsán, amely a fenntartható fejlődést fogja szolgálni, ugyanis ez kétségtelenül foglalkozhat a migráció, az igazságtalanság és a szegénység kérdéskörével. 44 milliót különítünk el az afrikai fejlődés, illetve a szomszédság beli országok fejlődése céljából. Így szembe tudunk szállni azon problémákkal, amelyek Afrikát sújtják. Vannak bizonyos vívmányok, amelyeket szeretnék kiemelni, mert ezek kulcsfontosságúnak tűnnek számomra. Például, amikor hivatkozunk a fejlesztés hatékonyságára, a méltó munkahelyek megteremtésére, valamint a szegénység felszámolására a Párizsi megállapodás bevétele, valamint a fenntartható fejlesztési menetrend, illetve egy védzáradék beillesztése, amely az emberi jogok, illetve a munkajogok érvényesítésére vonatkozik. Az adóparadicsomok ellen és az adókikerüléssel szemben küzdenünk kell. Azt hiszem, hogy ez ennek az alapnak egy fontos eredménye. Köszönöm. Köszönjük szépen, Aguilera Garcia asszony. Most a Kukán féle jelentéshez hallgatjuk meg a szavazott magyarázatokat, illetve ez volt, amit meghallgattunk, most az Anderson jelentéshez hallgatjuk őket, Sajdrova asszony az első. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy elfogadtuk ezt a jogalkotási kezdeményezést a Marrakes szerződéssel kapcsolatban mert így a fogyatékkal élők, a látáskárosultak életminősége jelentősen javulhat, és visszatérhetnek a kulturális társadalmi élet szövetébe. Ehhez persze a tagállamok együttműködésére lesz szükség. És az alternatív megoldások, a brej írás, a nagybetűs írás, az, a, a hangos könyvek, terjesztését is most ez segíteni fogja. Eddig csak a vakok 20%-a fért ilyesmihez hozzá, a másik 80%-ot is el kell érni. Ezek az emberek nem tudnak élni a, az új szabályokkal, hogyha ezek a technikai akadályok továbbra is fennállnak, hogy nem léteznek ilyen kiadványok. Köszönjük szépen, Sajdrova asszony! Most Tíler úr következik. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy egy léppel közelebb kerültünk a Marrakes szerződés aláírásához. Az a fogyatékkal élők látáskárosultak vakok hozzáférését régóta rendezni kellett volna. Sok jó gondolat van a parlamenti szövegben, de elítélem a kompenzációs rendszert. Itt a 21-es cikkre hivatkoznak az emberi jogi konvencióban, de semmi nem bizonyítja, hogy érte őket bármilyen gazdasági kár, vagy a kormányokat, és nem bizonyítható, hogy ez nekik többletköltség. Ez a kitétel ellentétben van a Marrakesz szerződés alapszellemiségével és az EU joganyaggal is. Ezzel együtt azt remélem, hogy az EU tagállamok végül is ratifikálni fogják a szöveget, és ősszel már ez tető alá hozható. Köszönjük, Steiler asszony. Ennyi volt az Anderson jelentéshez hozzáfűzött szavazott magyarázatok köre. Most a következő témánkban Damato úrnak adok, asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. A, az EU fenntarthatósági programja fontos előrelépés, de ezeket a célokat szigorúbban kötelező érvényűbben kellett volna megfogalmazni, főleg az energiahatékonyságiakat, hogy az ipar gyorsabban átálljon. Mert a kibocsátások még mindig túlzottan magasok, a klímaváltozáshoz hozzájárulnak, a szennyező anyagokra vonatkozó céljaink nem elég ambiciózusok. A körforgásos gazdasághoz több recyclingre lenne szükség. Mi benyújtottunk ezzel kapcsolatban módosítókat, ezek azonban nem kerültek elfogadásra. Az FC-t is jobban fel kéne használni a fosszilis üzemanyagok kivezetése érdekében. Mi tehát egy ambiciózusabb szöveget szerettünk volna. Köszönjük, Damátó asszony. Most Aguilera García asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Ez egy fontos jelentés. A fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban szeretném kifejteni azt az álláspontomat, hogy sokkal jobban tetszik az a fejlődés, amelyen ez keresztül ment, szemben azzal, ami az MV bizottságban történt. A bizottság egy közleményt adott ki a fenntartható fejlődésről, és eh, amit eh, a szakbizottság eredetileg elfogadott, eh, elég igazságtalan kérdéseket tartalmazott a közös agrárpolitikával kapcsolatban, ezt korrigáltuk, és ezért szavaztam igennel. Szeretném hangsúlyozni, hogy a közös agrárpolitika már a legutóbbi reformja során is komoly környezetvédelmi erőfeszítéseket tett, beépítve a zöldítés aspektusát, ami nagyon fontos és jelentős erőfeszítéseket többletet jelent a gazdálkodók számára. Nem igazságos kijelenteni azt, hogy az európai mezőgazdaság nem működik együtt a környezetvédelemmel, mert ezt megteszi, fejlődik, annál, annak ellenére, hogy ott van a harmadik országokból jövő termékek közvetlen versenye, amelyek nem tesznek eleget ezen feltételeknek, tehát hangsúlyozom, hogy milyen fontos az európai mezőgazdaság. Köszönjük. Köszönjük Aguilera Garcia képviselő, most Dzsambaszki képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Tartózkodtam ennél a jelentésnél, mert a fenntartható fejlődés fogalma úgy használódik, úgy, olyan, hogy használatos ebben a jelentésben, hogy gyakorlatilag értelmét veszít. Pusztán egy vélemény cseréről van szó, Egyetértek számos olyan dologgal, ami szerepel a jelentésben is, ami a levegő minőségének a javítását szolgálja, valamint a vidéki térségeket, más pontokat azonban nem tudok elfogadni ebben a jelentésben. A fenntartható fejlődést szolgáló eszközök nem működnek. Nem hiszem, hogy az európai adófizetők pénzének felhasználása ilyen programokhoz bármilyen eredményre is vezetne Hiányoznak a jó javaslatok, és ezért nem tudtam támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Dzsambacki képviselő, Grappini kollégát nem látom, úgyhogy ezért Faria képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, igennel szavaztam erre a jelentésre, amelynek árnyékjelentéstevő is voltam, mert úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságot célzuniós fejlődés az európai projekt része, hosszú utat kell még megtennünk, hogy a gyermekeink ezt, ennek kedvezményezetjei legyenek. Az ENSZ 2030-as fellépése egy olyan kompromisszum, amely mindannyiunk együttműködését, a tagállamok és a civil társadalom együttműködését is szükségesé teszi. Itt megjelennek ezen célok, az Európai Unió globális céljait megerősíti ez a jelentés, és ez a parlament számára egy komoly lehetőséget jelent, hogy hangsúlyozza az európai fellépéssel kapcsolatos álláspontját. Ez egy nagyon érdekes anyag, amely a fő kérdéseket taglalja a fenntartható sajátossággal kapcsolatban, és az uniós intézmények, főleg a parlament számára egy fellépést vázol fel. Tisztelt kollégák, szerintem a jobb jövő megteremtésében a parlamentnek kulcsfontosságú szerep jut, és ez a jelentés egy kulcsfontosságú elemként jelenhet meg ebből a szempontból. Köszönöm. Köszönöm szépen, Faria képviselő, most pedig Kelly képviselője a szó. Köszönöm. Az ENSZ fenntartható fejlesztési célja gyakorlatilag az összes munkákat befolyásolják. A 2030-as menetrend egy kötelezettségvállást jelent, hogy elérjük 2030-ig világszerte a fenntartható fejlődést, és ezt osztania kell az összes országnak. Ennek a menetrendnek a célja az, hogy az emberi méltóság, a stabilitás, egy egészséges bolygó, egészséges társadalmak és jövedelmező gazdaságok irányába haladjunk. Osztjuk a célokat, ezért igennel szavaztam a jelentésre. Az első SDG célokat be kell építeni az európai szakpolitikákba, így az EU is biztosíthatja, hogy a jövőbeli politikai kezdeményezéseknek ez része lesz. Ezáltal biztosítjuk azt, hogy az EU a 2030-as menetrendnek kapcsolatban felmutathatja a szükséges eredményeket. Kiegészíti e, az eddigi célokat, és a taps, amelyet hallottunk, azt hiszem, hogy ő magáért beszél. Danke für die Blumen, Herr Kollege Kelly. Soweit die Stimmerklärungen zum Bericht. Köszönöm a virágokat, Kelly úr. Ez volt a szavazott de most még az omágyi jelentés kapcsán Nekov kolléga fog beszélni господин председател най отдалечените региони в европейския съюз също както другите по малко az Európai Unió legkülsőbb területei, mint a hegyi területek, részét képezik az EU-nak. Számos hátrányuk van, mint például a messze levőség, és ezért nehezebben férnek hozzá a közös piachoz. Ez egy speciális státuszt kell nekik adnunk, hogy könnyebb támogatásban részesülhessenek az európai költségvetésből. A kohéziós politika lehetőséget kínál ezen területek számára, és 2020 után is fent kell ezt tartani. A legtávolébb, legkülsőbb területek és a hegyi területek minőségi termékeket termelnek, ezért egyszerű szabályokat kell alkalmazniuk a rájuk vonatkozó minőségi rendszerek értelmében. Szeretném, hogyha a bizottság információs kampányokat folytatna, a védett földrajzi bejegyzések tekintetében, mert ezek lehetőséget kínálnak annak érdekében, hogy az itt élők is bevétellel rendelkezzenek. Köszönöm szépen, Nekov úr, ez volt a szavazatmagyarázat az Omágyi jelentés kapcsán, és 15 óráig ezzel fel is függesztem az ülést, és minden kollégának jó étvágyat az ebédhez, az ülést felfüggesztem. Amen.